Gerbėjai kolegos, parlamentarai svečiai, ponios ir ponai. Kedves kollégák, elkezdjük a munkát, és kérem. Kartu su kolegė iš Pramonės mokslų tyrimo ir energetikos komiteto. Uh... A ma délután ülésen én fogok e, elnökölni közösen Patricia Toja asszonyjal együtt, aki az ITRE szakbizottság tagja. tehát közösen fogjuk levezetni a délutáni ülést. Remélem, hogy gazdag eszmecserét fogunk folytatni ma délután is. Tehát megkezdjük a második szekciót. Európai energiapolitika fenntartható versenyért és versenyképességért. Nagyon sok kihívás áll az európai energiapolitika előtt. A céljainkat egy egységes rendszerbe kívánjuk foglalni. Egységes európai energiapiacot kívánunk kialakítani azért, hogy biztonságos és megfizethető energia szolgáltatást tudjunk biztosítani a fogyasztóknak és a vállalkozóknak. Ugyanakkor a széndiokszid kibocsátást csökkenteni kívánjuk. Ma délután arról fogunk beszélni, hogy ezeket a célokat közös erőfeszítések segítségével hogyan tudjuk elérni. Ha valaki kérdést szeretne föltenni az előadókhoz, az előadásokat követően, akkor kérem, hogy a sárga kérdőivel töltsék ki. Ezeket be fogjuk gyűjteni, és ezt követően állítjuk össze a felszólások listáját. Tajani úr később fog megérkezni, körülbelül 20 perc múlva, ezért Beirer úrnak adom meg elsőként a szót. Ő a Business Europe főigazgatója. Önél szó. Well, thank you, Archie Chairman. Uh, ladies and gentlemen, thanks for the invitation. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim. Köszönöm szépen a meghívást, és köszönhet a Litván parlamentnek és az Európai Parlamentnek, hogy megszervezték a mai meghallgatást. Nagyon jó ez az ötlet, hiszen nagyon fontos a téma, nagyon aktuális, fontos döntések előtt állunk. Egyrészt a bizottság részéről, január 22-én lesz döntéshozatal, és ezt követően az Európai Tanács februárban fog ülésezni. Természetesen az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek bevonásával. Még egyszer köszönet a meghívásért, és köszönet azért a lehetőségért, hogy bemutassam a mi elképzeléseinket. A teljes energia vita esetében nagyon nagy kihívások előtt állunk. Ez, ez igaz az európai iparra és az európai munkáltatókra is. Egy sor témában tisztán kell, hogy lássunk, és egy sor olyan probléma van, ami fölmerült amiatt, ahogy eddig kezeltük ezeket a kérdéseket. Úgy gondoljuk, hogy újjá kell szervezni a szakpolitikákat. Azért, mert a kontinens iparosítását, vagy legalábbis egy bizonyos ipari bázis nem fogunk tudni föntartani, hogyha az energiapolitikában nem lesznek lényeges változások. Egy sor kérdést kell kezeljünk. Először is ez egyértelmű, de azért szeretném hangsúlyozni ezt a kérdést is, hogy a magas energiaárak milyen problémát jelentenek. A gáz és az elektromos áram árai jelentősen megnövekedtek az Európai Unióban az árak ugyanakkor a versenytársainknál csökkentek, a versenytársaink piacain az energiaárak csökkentek. 37% a különbség az OECD tagok, európai OECD tagok esetében, ennyivel nem elkedtek az árak, az Egyesült Államokban pedig 4%-a csökkent, és 41% volt a teljes csökkenés. Ez ugye a versenyképesség szempontjából egy sor iparág esetében jelentős különbséget jelent. Hasonló, sőt esetleg mondhatnám még rosszabb is a helyzet a gázárak esetén. Természetesen itt gondolni kell a kőolajárakra, és ugyanakkor a kép itt is hasonló. Hogyha megnéz, hogyha beszélnek az ipar ipari vállalkozások vezetőivel, akkor két okot említenek, hogy miért nem fektetnek be az Európai Unióban. Az egyik az energiaárak, Persze a kép azért ennél bonyolultabb, de hogyha azt kérjük, hogy jelöljenek meg kettő fontos elemet, tehát az egyik az energiaár, a másik pedig a pénzügyi, a hitel hozzáférési lehetőségek ezen a piacon. Párhuzamosan klíma és egyéb céljaink is vannak, környezetvédelmi céljaink. Ez torzítja a képet. Abban mindannyian egyetértünk, és ezt a vitát már lefolytattuk. A szénáral is kell foglalkoznunk, és a gazdasági válságot okoljuk mindig, ez a fő ok, és a második ok, majd erre részletesebben ki fogok térni, hogy nagyon sok megújuló energiaforrás támogatási rendszer él az Európai Unióban. Ha számokat is kell említsek, azt mondhatom, 817 millió tonna a válság okozta, és 100 millió az megújuló energiaforrások tekintetében az értékelésekből ez ki. Aztán a harmadik megjegyzésem, a harmadik téma, amivel foglalkozni szeretnék, hogy nincs koordináció a tagállamok között. olyan helyzet alakult ki, amikor az európai energiapiacok, illetve az európai energia hálózati összekötetések magasabb szinten állnak, mint korábban. Ugyanakkor a koordináció nagyon messze áll attól, amilyenek lennie kellene. A legjobb példa erre a Deutsche Energiewind. Nagyon erős a befolyása ennek az Európai Unióra, a teljes európai energiapiacra és politikára, de a, természetesen a szomszédos országokra is. Valós koordináció nélkül született meg a döntés. Se a szomszédok, se a szomszédos országok se az Európai Unió szintjén nem koordináltak. És hogyha az egész európai energiapolitika történetét nézzük, mondjuk egy helikopterről, és összehasonlítjuk Európát az Egyesült Államokkal, akkor azt mondhatjuk, hogy a mi energia előállításunk az bizonyos szempontból szennyezőbb, költségesebb, és nem sokat keresnek vele az előállítók, az Egyesült Államokban pedig tisztább, olcsóbb és jövedelmezőbb az energiaszektor. Ez azt is jelenti, hogy valami probléma van nálunk, ezzel a kérdéssel foglalkoznunk kell. A Business Europe csoport 7 szakpolitikai ajánlást dolgozott ki. Az első, az egyensúly kérdésével foglalkozik, vagyis a klímapolitika és a versenyképesség, versenyképes költsége közti egyensúly. Az első javaslatunk tehát az, hogy dolgozunk ki költséghatékonyságnak megfelelő célokat és ellátásbiztonsági célokat. Természetesen a klíma témában ki kell alakítani, hogy eh, ki a felelősségi szinteket, de úgy gondolom, hogy csak egy pillére koncentráltunk, viszont három pillére kell koncentrálnunk. Költséghatékonyság, ellátási biztonság, és a harmadik a klíma és környezetvédelmi kérdések hasonló alapokból kell, hogy kiinduljunk, és ezt csak akkor fogjuk tudni elérni, hogyha egyértelmű a költséghatonsági cél, főleg eh, a tekintetben, hogy a költséghatékonysági szakadékokat le tudjuk küzdeni a fő versenytársaink esetében. Második javaslat. S tudom, hogy sokan itt a parlamentben másképp gondolják minden esetre. Mi úgy gondoljuk, hogy nem három cél, hanem egy széndiokszid kibocsátási cél kell, hogy éljen. A többi cél az torzítja a piacot véleményünk szerint és jobb lenne egyetemi jelet adni a befektetők számára is a befektetés biztonság érdekében. Persze mindez nem azt jelenti, hogy nem ismerjük el, hogy a megülő energiaforrások milyen magas értéket képviselnek. Ugyanakkor az állandó támogatást nem fogadjuk el. A korai ö, fázisú technológiákat közel kell vinni a piachoz, ez támogatható, de ezt követően, vagy pedig olyan technológiát, ami messze áll még a piacra vitel lehetőségétől, azt nem támogatnák. Elnézést, hogy megint német példát hozok, de a számítások szerint egy tonna széndiokszid kibocsátás csökkentés Németországban 600 euróba kerül napenergia kiváltással. Ugyanakkor kétségtelen, hogy ez egy támogatandó cél, de mégiscsak 20-szorosa az piaci árnak mindez, tehát ez általános rendszer is soha nem fog válni, úgyhogy ezt is végig kell, hogy gondoljuk. Egységes kibocsátás, kibocsátási célt említettem, tehát az egységes kibocsátási cél véleményünk szerint megfelelő kell, hogy legyen a világ többi részein létező ambíciók tekintetében is. Mit is jelent ez? Ha visszatekintünk történetileg, megnézzük a fejleményeket. Európa sokat tett már eddig is, persze nem jelenti azt, hogy nem kell tovább lépnünk. Hangsúlyoznám, hogy elértük a célt, amit kitöztünk 2020-ra, mínusz 20 százalék, és 2020 20-at követő 2030-as célokat is kitűzünk, akkor is, hogyha semmi nem történik a világ szintjén. Ez nem magától értetődő, az én választókörzetemben is folyik a vita erről a témáról. Minden esetre mi úgy gondoljuk, hogy az ETS, a kibocsátás kereskedelmi rendszer támogatni kívánjuk, e, eddig ez a legjobb rendszer. De természetesen az ambícióinkat ahhoz is igazítani kell, hogy mások mire képesek és mit hajlandóak felajánlani mi nem tudjuk egyedül megvédeni és megmenteni a világot, hogyha 11%-os a globális kibocsátás csökkentés. Tudjuk, hogy a világ többi részén emelkedik a kibocsátás, ezért 2030 ra 4,5%-os lesz az arány, legalábbis ez az elvárás. Ez azt jelenti, hogy ha mi nullát érnénk el, az se változtatná meg a világ helyzetét. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy föl kell, hogy adjuk a céljainkat, és nem kell, hogy vállaljuk a felelősségünket, de a korábbi stratégiánkat végig gondoltuk, és a példamutatási megközelítésünk valójában nem hozta azt az eredményt, amit szerettünk volna. Hiszen mi azt vártuk, hogy ambiciózus globális szintű megállapodás szülessen. Viszont Varsóban nemrég azt láttuk, és Először volt alkalom eszmecserére az üzleti világ részéről, hogy a tárgyaló felekkel egyeztessünk. Minden esetre Varsóban azt láttuk, hogy nem igazán ebbe az irányba történik az elmozdulás. India, Kína, tartózkodó Japán, mínusz 5-ről plusz 3-ra változtatja valós értékekben, ez ugye mínusz 5, de úgy más éveket vesznek figyelembe, úgyhogy összességében 28%-os a különbség a célak között. Tehát reális célt kell, hogy kitűzzünk. Támogatjuk persze a cél, de ez legyen reális. A mínusz 40 nem reális cél, ez túl magas és elfogadhatóvá is kívánjuk tenni. Tehát bármilyen szintű ambíciót is határozunk meg a tárgyalásokra, hogyha a mai elvárásainkhoz képest több ország el tudná fogadni a globális megállapodást, akkor emelhetjük az ambícióinkat. De természetesen, hogyha ezt senki nem teszi meg, akkor meg kell, hogy legyen a rugalmasságunk, hogy csökkentsük az ambícióinkat. Mert egyébként ugyanazt a hibát követnénk el, mint Kopenhágában. És úgy gondolom, azt nem igazán nevezhetjük sikernek. Ahogy mondtam, a kibocsátás kereskedelmi rendszert fönt, kíván, fönt kívánjuk tartani. Voltak problémák a rendszerrel, de inkább a gazdasági válság miatt jelentős értékeket tartalmaz. Ez egy piacbarát rendszer. Azt se zárnám ki, hogy 2020-at követően a jövőben egy olyan mechanizmus is ki lehessen alakítani, ami más piacfejleményekre adna választ. Minden esetre bármilyen rendszert alkalmazunk, ez átlátható, előrelátható kell, hogy legyen, és nem pedig rövid távú, a válság, illetve politikai indokok alapján motivált rendszer kell, hogy legyen. Szkeptikusak vagyunk a megújuló energiaforrások támogatása tekintetében fokozatosan ezeket a támogatásokat véleményünk szerint ki kell vezetni. Tehát nem úgy láttuk, hogy ez a beruházás biztonságot különösebben támogatna, természetesen épp ezért nem lehet ha gyorsan kilépni ebből a rendszerből. Azt látjuk, hogy torzítja a piaci helyzetet. Tehát a korai fázisú technológiáknál legyen támogatás, de ne legyen állandó támogatás. Visszatérve a koordináció kérdésére, a koordinációra vonatkozóan kötelező rendszert kell, hogy kialakítsunk. Erre vonatkozóan említettem a német rendszert. Tagállami illetékességben marad továbbra is a téma, ez kétségtelen. És itt nem arról van szó, hogy több Európát kívánunk elérni, hanem jobb Európát kívánunk elérni valós szükség van arra életbe vágó, hogy jobban tudjuk koordinálni az energiaszakpolitikáinkat. Még egy fontos téma, hogy amikor azt mondjuk, hogy az LTS e a jó rendszer, akkor gondoljunk arra is, hogy egy piacvezérelt rendszert kívántuk kialakítani, és nem pedig ez az adóeszközt. Az el, elmúlt két évben sokszor a pénzügyminisztériumokhoz kellett fordulni az engedélyekért. Bizonyos tagállamokban ez az bizonyítja, hogy majdnem, hogy adózási eszközé vált ez, viszont a döntéskor nem ez volt a cél. Vagyis az ETS-ben felgyűlt pénznek 100%-át az iparba kell befektetni olyan kompenzációra kell fordítani, fordítani, aminek alapján a vállalkozások versenyképesek maradhatnak a, köz, a globális piacon, illetve kutatásba, fejlesztésbe történő közvetlen befektetést be kell fordítani annak érdekében, hogy a közös céljainkat meg tudjuk valósítani. Végül, de nem utolsó sorban diversifikálni kell az energiaellátást. az összes lehetőséget végig kell, hogy vizsgáljuk, tehát Európai Unión belül és Európai Unión kívül is a forrásokat föl kell mérni, és gondolok a palagázra is, a keleti partnerségi csúcson is felmerült ez a kérdés. Gazdasági oka is van ennek, de az utóbbi időben azt láttuk, hogy stratégiailag is fontos, hogy diversifikáljuk az energiaellátásunkat. Tudjuk, hogy a gáznak a jövőben is fontos szerepe lesz, azt is tudjuk, hogy a saját forrásaink csökkennek, ezért alternatív megoldást kell keresnünk. A palagáz eddig is, és a jövőben is biztos, hogy alternatíva, ezt nem szabad ezt a forrást elzárnunk. Végül fontosnak tartom, hogy megfelelő egy, egyensúlyt alakítsunk ki a klíma és energiapolitika között. Európa iparosítása szempontjából ez nagyon fontos, de nem elégséges. Természetesen a pénzügyi forrásokhoz való hozzáférést biztosítani kell, meg kell nyitni a piacokat, rugalmasabb munkaerőpiacra is szükség van, de hát ezek már más témák. Az energiapolitika az egyik legfontosabb kérdés ugyanakkor. Még egyszer köszönet a meghívásért és köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Főigazgató úr, nagyon érdekes előadást hallhattunk meg, és egy sor kérdéssel fognak bennünket most szembe, szembesíteni, hiszen egy teljesen más álláspontot képviselt, mint amit bevet megszokott, és mint hogy Tajani biztos nem jött meg, megadnám az Ütrechti Egyetem professzorának, Cornelius Blocknak a szót, aki a megújuló energiaforrásokról és a fenntartható energia egyensúlyról beszél. Köszönöm szépen, hogy meghívtak, és kitekintést adhatok a megújuló energia és az új energiaforrások jövőjéről Európában. Hogy képzelem el az előadásomat? Három témáról szeretnék beszélni. Az első, milyen módon járulhatnak hozzá 2030-ban az energiaellátáshoz a megújuló források, másodszorban, hogyan lehet a megújuló energiákat az elektromos rendszerbe integrálni, harmadsorban hogyan lehet jobban támogatni, ösztönözni a megújuló energiaforrásokat. Az első kérdés tehát az, hogy 2030-ban milyen szerepet játszik majd a megújuló energiaforrások, milyen szerepet játszanak. Nos, mi egy modellt készítettünk, egy világméretű modellt készítettünk, megvizsgálandó, hogy milyen gyorsan lehet az megújuló energiaforrásokat eh, bevonni, figyelembe véve a technikai, gazdasági és egyéb nehézségeket. Nem akarok most minden részletről részletesen, részletekbe menően beszélni, de megmutatom ezt a képet, amelyen jól láthatják, és egyben világosan is láthatják azt a szenáriót, amely 2000-től 2030-ig mutatja be a lehetséges fejlődést. Nem, gondolom nem minden olvasható, tehát elmagyarázom. A teljes, legmagasabb érték a teljes energiafelhasználás. Látjuk, hogy ez csökken az energia hatékonysági intézkedéseknek köszönhetőben Ebben a szenárióban nagyon nagy figyelmet fordítunk az energiahatékonyság kérdésére. Nem akarok erről többet beszélni, mert az utána szóló szakértő biztos szólni fog. Alul pedig a színes oszlopok, a színes görbék a megújuló energiaforrás forrásait mutatják. 2030-ra láthatják, hogy ez egy, ez egy teljesen reális elképzelés a jelenlegi fejl, fejlemények erre mutatnak. Voltak éppen extrapoláljuk a jelenlegi adatokat. Hogyha a különböző forrásokat lebontva nézzük, akkor láthatjuk, hogy nagyon diversifikált. Nagyon sok forrás jár hozzá az ellátáshoz. Alul kékkel látjuk az offshore és az onshore, tehát a szárazföldi és a tengeri parki szélerőműveket, sárga és narancsárga a napenergia, a meleg, illetve fotovoltaika berendezések, akkor hidroenergia, a vízenergia viszonylag stabil, aztán a geotermikus energia, utána pedig a különböző bioenergiaforrások játszanak szerepet, és a bioenergiaforrásban, a csomagban a hulladék játszik a legnagyobb szerepet, de ugyanakkor a fa maradék eh, és az olyan növények, amelyeket ezért termesztettek is szerepet játszhatnak. Tehát elég nagy az energiamix, és persze ez egy olyan szenárió, ahol az elektromosság az egész energia felhasználásban nagyobb szerepet vállal, nagyobb részt hasít ki, és így például a szolára, a napenergiát nagyobb helyzetbe tudjuk hozni. Összességében tehát a 30%-os megújuló energiaforrás lehetséges elképzelés. Persze ágazatonként változik ez, a legnagyobb részarány az épületek területén van, kisebb a részarány a szállítás, illetve az ipar területén, sőt a legkisebb a szállítás a közlekedés területén hiszen itt először azzal számolunk, hogy növekszik, majd az energiafogyasztás majd csökkenni fog. Láthatjuk, tehát, hogy mind a három ágazatban jelentős részt hasíthat ki magának a megújuló energiaforrások. Lássuk a költségeket is. A felső vonal a beruházások összegét mutatja, hogy mennyit kell beruházni ahhoz, hogy mindez lehetséges legyen. Nagyon jelentősek a beruházások. A GDP 2 százalékát, vagy annál többet kell befektetni, beruházni. Nem csak a megújuló energiaforrások, hanem az energiahatékonyság érdekében, valamint a hálózatok és a kutatás fejlesztés megerősítése érdekében. Tehát évente a GDP 2 százaléka, ez nem, ez nem apró pénz, ez nem peanuts, hanem ez egy komoly summa de ugyanakkor a megtakarításokat a alsó kék vonallal látjuk, és ezek a megtakarítások egyre növekednek 2030 majd 50 fele haladva, hiszen a foszilis energiahordozók elkerülésével takarékosabbak vagyunk, és a nettó eredményben látjuk, hogy az első évtizedben nettó beruházásra van szükség, ráfordításra van szükség, utána pedig a 30-as évektől kezdve pedig jelentős nettó jövedelmet hoz a a, ez a beruházás. Persze csak az olaj meg a gázára számoltunk, a széndiokszid kibocsátás árával nem, hogyha ezt is bekalkuláltuk volna, beszámítottuk volna, még nagyobb volna a haszony. Magától értetődő, hogy az emisszió termelés csökkentése jelentős, az éghajlatváltozásért felelős gázok, tehát a széndiokszid kibocsátás 2050-ben 50%-kal lesz alacsonyabb, mint 1990-ben számításaink szerint. Ez pedig felveti a következő kérdést, hogy hogyan lehet az EU energia és elektromos rendszereit integrálni részletes szenáriót készítettünk el, különböző opciókat vázoltunk föl, és megmutatom most, hogy hogyan néz ki most az energiarendszer. Ez a business as usual, a bevett eh, szenárió Németország számára. Hogy hogyan néz ki egy eh, januári hétben az energiatermelés. Ez még nagyon hagyományos, mint láthatják. Ez egy egy hetes lebontásban mutatja a felhasználást. Látjuk éjszaka alacsonyabb, nappal magasabb a felhasználás, a felső része a szél és a napenergia, persze télen nem olyan nagy az napenergiából becsatolható árammennyiség, alul pedig látjuk, hogy hogyan állították elő az elektromos áramot. Biztos látták már ezeket a mintákat. Kezdjük a legolcsóbb opciókkal, amelyek a legalacsonyabb költségeket jelentik, ugye először is az atomenergia, aztán a lignit, vagy a barna szén, ez a barna vonal, aztán a kőszén, a narancsárgával pedig a földgázt mutatják. Ez a tipikus minta, és ugye éjszaka általában kikapcsolják a gázzal működtetett erőműveket. Ezt látjuk itt is. Tíz éve láthattuk volna ezt, de egy téli héten, amikor nem fúj annyira a szél és nem süt a nap, akkor ezt látjuk. Lássuk most a nyári mintát. Múlt év júniusát látjuk, és azt látjuk, hogy hogyan állították elő az elektromos áramot. Teljesen más a kép, mást mutat a kép. Nagyon nagy a napenergia része, amelyet kihasít a napenergia, és minden energiacég tudja azt, hogy voltak éppen a földgáznak nincs is már szerepe nyáron. A narancssárga diagram részen látjuk, hogy erre szinte nincs is szükség. Azt is látjuk, hogy a szén erőműveket a hét végén nyugodtan ki lehet kapcsolni, és még az atomenergia erőművek teljesítményét is csökkenteni kell. Érdemes kiemelni itt egy-két dolgot, mégpedig két dolgot. Egyrészt, hogy a load pattern sokkal stabilabb, mint korábban volt a múltban. Tehát a nappali és az éjszakai áramfogyasztás különbsége, hogyha kivonjuk a megújuló energiaforrásokat, sokkal kisebb, és a megújulók részvétele meglehetősen állandó. Tehát nem ilyen kis mini csúcsok vannak, mondván, hogy egyszer csak jobban fúj a szél, és ehhez mindig 10 percenként kell igazít, igazodni. Nem. Azt láthatjuk, hogy a nap órái szerint változik a megújuló, főleg a szél és a napenergia becsatlakozási teljesítménye. Érdemes azt is kiemelni, az árakról beszélni. Látjuk, hogy különbség van a nappal és az éjszakai áram, áram között mint hogy nagyobb a szolár és a szél energia részaránya napközben, ez a meg, ez növelt az árakat, hiszen sokkal alacsonyabbak a marzsok a megújuló forrásoknál Németországban, mint korábban. És például az ipar azon panaszkodik mondjuk Hollandiában, hogy túl alacsony a energiahordozók ára Németországban. Tehát a mars csökkent. De képzeljék el, mi történik, ha egyre több napenergiát csatolunk be a rendszerbe. A múltban ugye ilyen mintát láttunk, most pedig a teve fejlődést látjuk, két csúcs van napközben, tehát két púpia van úgymond ennek a diagramnak, ennek a tevének, és ekkor um, illetve a, a két púp közötti mélypontban van szerepe hagyományos erőműveknek. Jelentős változásról beszélünk tehát, és teljesen másként kell majd az erőműveknek dolgozniuk a jövőben, mint ahogy a múltban ezt tették. Még egyszer mondom, ez mindennek csak a kezdete. Németország és sok más ország arról beszél, hogy meg akarják duplázni, kettőzni a megújuló energiaforrások mixben való szerepét. És az a nagy kihívás, hogy a rugalmasság iránti igényt a kínálat le tudja fedni. Ezek itt az opciók, a flexibilitási, rugalmassági opciók. Egyrészt a kínálati rugalmasság teremtheti meg a rugalmasságot, és ez nem csak a hagyományos erőművekre, hanem a megújuló energiaforrások erőműveire is vonatkozik. A megújuló energia termelőknek rugalmasaknak kell lenniük. Az a koncepció, hogy éjjel-nappal menniük kell, ez e fölött eljárt az idő. Egyszerűen a szélerőműveknek is részt kell venniük a rendszer egyensúlyában. Második fontos flexibilitású összetevő a kínálat, a keresleti oldal. Nem csak az ipar, hanem a háztartások is kiegyensúlyozottabban használják majd az energiát, például amikor elektromos áram, egyre több lesz az elektromos áram, vagy pedig ö, hőpumpás fűtések működnek a házban, ilyen módon az, hogy mikor működik hő, hőpumpa, ez már állítható lesz. A hálózat is hozzájárulhat a rugalmassághoz azáltal, hogy a most valahol előállított energiát, ha rugalmasan kezeljük a rendszert, máshol felhasználják, ez is egyenlíti, kiegyenlíti a rendszert, tehát nagyon fontos lesz ez a hálózatok megfelelő alkalmazása. Az utolsó lehetőség a rendszer kiegyensúlyozására az energiatárolás. Gyakran ezt hangsúlyozzák, de hangsúlyozni kell, hogy gazdasági szempontból nem ez tekinthető a legfontosabb opciónak. Például az energia gázávaló alakítása sem egy rövid távú opció, talán 20 év múlva ez valósággá válik, de jelenleg inkább az másik három opcióval élhetünk. Németország számára egy részletes elemzést készítettünk Németországra lebontva. Mi történne mondván, hogyha Németország az erő áramátviteli rendszerét nem építeni ki, és az a következtetés, mire jutottunk, hogy a kapacitás meglehetősen korlátozott. Tudjuk, hogy meg akarják, hogy növelni akarják a megújuló energiaforrások szerepét, de azt kell, hogy mondjuk, hogy 2030-ig ez még mindig a meglévő energiarendszerek jobb felhasználásával lehet a célokat elérni. Persze, hogyha kiépítik és bővítik a magas feszültségi vezetékhálózatot, akkor olcsóbbá lehet tenni a rendszert. Tehát ez egy fontos téma. Ennyit akartam mondani áttekintésként, hogy mit lehet tehát tenni. Következtetésünk tehát az, hogy nagyon sok lehetőség van, opció van arra, hogy rugalmasabbá tegyük az energiaellátás rendszerét. Nagy kihívások előtt állunk, de ezek megoldhatóak. Utolsó észrevétel, amelyet fel szeretnék venni, és látom, hogy lejáróban van az időm, ezért most aztán igazán gyorsan fogok végig menni ezeken a fóliákon, az, hogy hogyan lehet támogatni megújuló energiaforrásokat a jövőben. Sok lehetőség van erre, mindegyikkel élnek Európában. Biztos sokan tudják, hogy különböző rendszerek vannak, például a tenderek egyre népszerűbbek, vagy a megújuló becsatolt energiaforrások támogatása, tehát az áram ár támogatása. Egy sor eszközzel támogatják az államok, tehát a megújuló energiaforrásokat. A konvergencia nagyon fontos kérdés, És vannak az, egyre csökken azoknak a országoknak a rendszere, akik a megújuló energiakvótákat alkalmazzák, és sokkal inkább a prémium díjak rendszerével élnek. A különböző európai rendszereket össze lehet hasonlítani, a tekintetben, hogy melyik működik, melyik nem, és ezekből a rendszerekből egy sor tanulságot levontunk. Ezek pedig a hagyományos bölcsességtől mégiscsak eltérő képet adnak. Ugye hagyományosan azt szokták mondani, hogy több harmonizációra van szükség. Persze szükség van erre, mondják a felismerésénk, de mégiscsak más irányba mutatólag. Három fő következtetést vonunk le, tehát az elemzésből. Egyrészt, és ezt sok országban elmondják, az a fontos, hogy megbízható támogató rendszerek működjenek, a váratlan szakpolitikai változások azok elbizonytalanítják a beruházókat. Ez az első ajánlásunk. A második ajánlás. Vegyük figyelembe a beruházási kockázatokat. Hiszen a rendszereket más-más módon lehet kialakítani, és vannak rendszerek, amelyek sokkal kockázatosabbak a beruházók és a befektetők számára. Ilyen módon. Igen, igen, befejezem, befejezem. Ilyen módon végső soron azt jelentik, hogy nő a megújuló energiahordozók díja. Harmadsorban pedig akkor lesz olcsóbb a megújuló energia, hogyha mindig a technológia és a piaci felt- technológiai feltételekhez és a piaci feltételekhez igazítjuk az intézkedéseinket. Az elmúlt években jelentősen csökkent a megújuló energiaforrások betáplálási támogatása, egyszerűen azért, mert figyeltek a piaci fejleményre. Röviden tehát a megújuló energiaforrások jelentős növekedésére van lehetőség, integrálhatók ezek az energiaellátás rendszerébe, vannak kihívások, de ezek megoldhatók, és végezetül a támogatási rendszereknél a mérték utáni szabás, tehát a, a konkrét ügyre való igazítás sokkal hatékonyabb, mint hogyha mindent egyben harmonizálunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, professzor úr. Köszönöm Blok úr a prezentációt. Kedves kollégák, Tajani úr megérkezett. Nagy örömre szolgál, hogy itt van velünk. Köszönöm szépen, hogy erre a találkozóra szánja az idejét, át is adom a szót a biztos úrnak, aki a versenyképes ipar érdekében biztonságos és megfizethető energiaforrásokról fog beszélni. Mivel van tolmácsolás, ezért anyanyelvemen fogok beszélni. Tisztelt képviselők, tisztelt nemzeti parlamenti képviselők. A mai találkozó véleményem szerint rendkívül fontos hiszen az energia témáját megfelelő kontextusba kell illesztenünk, méghozzá abba a kontextusba, hogy térjünk vissza a modern és versenyképes iparpolitikához. Ahogy tudják, az Európai Bizottság 20%-os célt tűzött ki, GDP 20%-os aránya kell, hogy az iparból származzon 2020-ig. Néhány hét múlva fogjuk bemutatni a közleményünket, ami fontos hozzájárulás lesz a februári Európai tanácsi üléshez is. Az Európai Tanácsi Ülés témája lesz a versenyképes ipar. Úgy gondolom, hogy az adozási csomag mellé egy ipari csomagot is ki kell, hogy alakítsunk, hiszen a valós gazdaság erős támogatására és a megfelelő pillérek kiegyensúlyozott kezelésére van szükség. Ahhoz, hogy modern iparpolitikát alakíthassunk ki, természetesen foglalkoznunk kell fontos kérdésekkel, fontos témákkal. Erőfeszítéseinket néhány konkrét lépésre kell koncentrálnunk. Új technológia, innováció, piaci hozzáférés, nemzetközi szintre történő kilépés, tőkéhez való hozzáférés, emberi erőforrás, képzés, de van egy nagyon fontos pillér, ez pedig az energiapolitika. Nem véletlen, hogy az Európai Tanács júniusban megbízta az Európai Bizottságot, hogy pontosan a februári tanácsülés előkészítéseként készítsen el egy dokumentumot. Ebben a dokumentumban annak kell szerepelnie, hogy az energiapolitikának milyen hatása van az iparpolitikára. Ötinger biztos úrral együtt dolgozunk ezen a témán. A végeredményt még a tanácsülés előtt fogjuk közéteni. tenni. Ambiciózusak a céljaink, mert az 2050-es európai energia célok tekintetében is egy sor ambiciózus célt állítottunk föl, ami természetesen a gazdaságot is szolgálja. 2030 energia klímacélok tekintetében is fontos lépésekről beszélhetünk, de rövid és középtávon is megfelelő szakpolitikára van szükség ahhoz, hogy az ambiciózus céljainkat a lehető legalacsonyabb társadalmi és ipari költségen érjük el. Állandó megközelítést kell alkalmazni politikai lépések tekintetében és azt sem felejthetjük el, hogy a legfontosabb célunk az Európai Unió versenyképességének a fokozása, főleg a világ többi részéhez képest. Amikor a munkanélküliség magas, csökken az ipari bázis, akkor Európának minden területen szüksége van a növekedés támogatására. Minden gazdasági és termelési lehetőséget ki kell használnunk, ami az alacsony széndiokszid kibocsát gyártást adó ipar felé mozdítanak el, illetve hatékony erőforrás felhasználást is biztosítja. És ez az a lépés, amikor fontosá válnak a költségek. A árak túl magasak Európában. Ezt megszenvedi a versenyképességünk. Elektromos áramért sokkal többet fizetünk, mint Kínában, és ilyen árakon a termelés természetesen olyan, mint hogyha ólomsúlya kellene repülnünk. És súlyos probléma az ipar versenyképessége szempontjából. Mindenki számára egyértelmű, hogy ezek a problémák fennállnak, viszont a megoldásokban nem értünk egyet. Az International Energy Agency legutóbbi adatait elemezve azt látjuk, hogy az európai és a japán fogyasztók kétszer annyit fizetnek az elektromos áramért, mint az Egyesült Államokban ugyanezek a felhasználók. A gáz ára a harmada az európai importárnak az Egyesült Államokban. És akkor még egy újabb téma a palagáz. Erre is oda kell, hogy figyeljünk. Az Európai Tanács egyértelműen fogalmazott, azt kéri, hogy lépjünk tovább ebben a témában is. Szerintem semleges megközelítést kell alkalmazni a téma tekintetében. Vannak környezeti aggályok, de ugye vannak gazdasági, ipari aggályok is. Az Egyesült Államok a világ szintjén haladnak előre, és a versenyképességüknek köszönhetően tudnak előrelépni, hiszen alacsony költséget tudják előállítani a palagázt, és ez alacsony energiára biztosít az iparok számára. Európában tudományos előítéletektől, pozitív és negatív előítéletektől mentes megközelítést kell alkalmazni. Hogyha a környezeti kár nélkül ki tudjuk vonni a palagázt, és energiaforrásként tudjuk használni, akkor ezt meg kell, hogy tegyük vállalkozásaink érdekében és ez csak az egyik olyan eszköz, amely a rendelkezésünkre áll az energiapolitika területén. Vannak olyan uniós tagállamok, amelyek azt szeretnék, hogy legyünk ambiciózusabbak. Cameron úr a bizottság elnökéhez címezett egy levelet, hogy bizonyos témákban legyen ambiciózusabb a bizottság. Úgy gondolom, hogy gondos, intelligens környezeti tanulmányokat kell végezni, és ezt követően kell döntést hozni. Az árak túl magasak. Persze az áraknak vannak nem energia, összetevő és adok, illetégek, szállítás, ugyanakkor az megújuló energiaforrásoknál pedig támogatások az ágazat és a régió függvényében az végső ár 30-40%-át is képviseli sokszor az egyéb nem energiakomponensek. Túl magas ezen egyéb elemeknek a hatása az energiárakra ahogy mondtam, az ipar szempontjából rendkívül fontos az energiaár és nem csak a nagy energiafelhasználású iparágak számára. Vannak olyan iparágak, ahol az előállítási költség 30-40%-át képviseli az energiaár, és ez különösen sújtja a KKV-kat. A magas energiafelhasználású például acél és alumínium iparok támogatása rendkívül fontos, hiszen hozzáadott értékként a munkahelyteremtés területén nagyon fontosak ezek a vállalkozások, de fontosak az értéklánc mentén játszott szerepük tekintetében is. Ugye magas költségeket kell, hogy elviseljenek, ugyanakkor az ipari valóságot is figyelembe kell, hogy vegyük, hiszen ezek az iparágak rendkívül fontosak Európa versenyképessége szempontjából. Vagyis hogyan tudjuk megoldani azt a problémát, hogy egyrészt az energiaköltségek rendkívül magasak, Másrészt vannak olyan iparágak, amelyeket nem akarunk egyáltalán föladni, amelyekről nem akarunk lemondani. Az energiahatékonyság egyike a válaszoknak, hiszen fontos lenne, hogy ne növekedjenek az árak és az kapcsolódó költségek. Az energiahatékonyság tekintetében vannak ugye drága, akár drága megoldások is, amikor ennek a hatékonyság érdekében drága beruházásra van szükség, hogy felújítsák az ipari üzemeket. Alternatív megoldásként ugye a vállalkozók szempontjából a delokalizáció merül föl. A túl magas energia költség miatt felmerül annak a lehetősége, hogy a nagy sok energiát fogyasztó iparági vállalkozások elhagyják Európát. Ezért nagyon fontos, hogy elemezzük a költségeket. És nagyon fontos, hogy jobb legyen a nemzeti szakpolitikák közti koordináció is. Az átmeneti intézkedések európai szinten a magas felhasználási iparágok esetében úgy kell, hogy működjenek, hogy ne torzítsák a belső piaci viszonyokat. Az európai versenyszabályokról is szeretnék szólni. a belső piac érdekében alakítottuk ezeket a szabályokat. A személyes véleményem szerint ezek nem mindig felelnek meg a változó helyzetnek. A magas energia felhasználású iparágaink az 50-es években versenyképesek voltak, de ez csak a belső piachoz kapcsolódott. Ma, amikor teljesen megváltozott a geopolitikai helyzet, azt látjuk, hogy olyan versenytársaink vannak, mint például Kína, Dél-Kelet-Ázsia, Brazília, India, és a verseny szabályokat is ezért újra kell gondolni. A versenyképességről, mint célról nem akarunk lemondani, de a szabályokon keresztül az elvek megvalósítása véleményem szerint átalakítandó a időközben bekövetkezett változása között. A 2020-as klíma és levegőminőségi célok esetében is koherens módon szükséges a megvalósítás. Ambiciózus célokat kell kitűzni. Az energiaár Európai Uniós és fő konkurensei közötti energiaár különbség nem nőhet tovább. A célok elérése érdekében minden rendelkezésre álló forrás fel kell használni. Megújuló energiaforrásokat, nem hagyományos energiaforrásokat, és a kutatásfejlesztés rendkívül fontos a céljaink között. Az újraiparosítás témájában a céljaink ezeket az aspektusokat tükrözik. Amikor az Európai Unió újraiparosításáról beszélünk, ez azt is jelenti, hogy ehhez egy energia cél kapcsolódik, és a megülő energiaforrások fokozata felhasználása is kapcsolódik. Ez nem lesz könnyű természetesen, de a jövőben egyre inkább az energiatakarékosságot kell, hogy megcélozzuk a munkáink során. Az utóbbi években a termelés jelentős hányadát delokalizálták eh, Kínába. Ennek az a következménye, hogy Kína a széndiokszid kibocsátás legnagyobb eh, mértékű felelőse a világszinten. Ugyanakkor Európa 350 milliárd euró befektetést veszített el, és 40%-ról 20%-kal csökkent az ipari termelésben játszott szerepe a világ szintjén, és mindez Kína javára történt. Aztán beszéltem az Atlanti-óceán túloldaláról, palagáz, az energiamixet jelentősen átalakítja az amerikai rendszerben a palagász jelenléte, és ezzel sikerül folyamatosan csökkenteni az elektromos áram költséget. ugyanakkor az európai ipar számára folyamatosan emelkedik az energiaár. Ezért meg kell, hogy tudjuk oldani, hogy az energia mix a jövőben az összes belső forrást felölelje. A magas energiaköltség az Európai Uniós iparpolitikában is fontos aspektus. Egyensúlyt kell, hogy találjunk a palagáz témájában is. Befektetésekre van szükség. Hogyha nem lépünk határozottan és a közeljövőben ezen eredeti eszközök témájában, akkor azt kockáztatjuk, hogy vesztesek leszünk a versenyben. Az energiaköltség közti különbség miatt az európai ipari rendszer valóban gyenge lesz. a februári tanácsülés előtt fogjuk benyújtani a jelentést, amit az én főigazgatásom, főigazgatóságom Öttinger biztos úrral együttműködésben fog készíteni. Véleményem szerint biztosítani kell az energiamix megfelelő kialakítását, az megülő energiaforrások tekintetében a tagállami támogatás hatását tanulmányozni kell, főleg olyan esetben, amikor az energiatermelőknek nincs közvetlen felelőssége a visszacsatolási finanszírozásban. Harmonizációs iránymutatások ösztönz, az ösztönzők tekintetében ezeket is ki kell dolgozni. Eddig az iránymutatások nem voltak kötelezőek, ennek ellenére a tagállamoknak figyelembe kell venniük ezeket az iránymutatásokat az energiaszektor kezelése témájában. Néhány nappal ezelőtt az olasz parlamentben is erről a témáról folytattunk eszmecserét. A nukleáris, az atomenergia kivezetése, a nem hagyományos források felhasználása, ezeken a területeken is föl kell mérnünk, hogy hogyan tudjuk a versenyképességi hátrányunkat lecsökkenteni. Az alapanyagok, illetve az importárak növekedése és a mindennek a környezeti hatása is figyelembe veendő, amikor a konkrét energiapolitikai célokat meghatározzuk. Új megoldásokat kell találjunk a költségcsökkentés területén, a versenyképességet kell, hogy fokozzuk azért, hogy a 2020-as célokat meg tudjuk valósítani. A megújuló energiaforrások nem csak 2020-as környezetvédelmi célok miatt fontos, hiszen az összes környezetvédelmi célt kell úgy tekintenünk, mint ami új lehetőséget biztosít a vállalkozásaink számára. Az Eurobarometer eh, számára pontosan ma mutattam be, hogy, illet, hogy a KKV-k eh, egyre inkább eh, környezetbarát megközelítést alkalmaznak. Az összes KKV olyan megoldást keresett, ami egyrészt megtakarítást jár, másrészt egyre inkább kevésbé szennyező környezetbarátabb rendszert biztosít. Európa számára nagyon fontos ez a know-how, hiszen kapcsolatban állok környezetvédelmi területen dolgozó, főleg víz, tisztítással foglalkozó vállalkozókkal együtt Indiában és Kínában voltam egy delegációval, és ebben a két országban a partnerek nagyra értékelték az európai know t Fontos tehát ez a szempont is versenyképességünk szempontjából. Ugyanakkor ambiciózusabbak kell, hogy legyünk a döntéseink során, választ kell, hogy adjunk a ipari termelékenység, versenyképesség igényeire, foglalkoztatási igényekre is, és a válaszunk mindig az kell, hogy legyen, hogy több Európa. Valós energiapiacra van szükségünk. Véleményem szerint ez a legfontosabb cél, hiszen ezzel tudjuk elérni, hogy energiarendszerünk erősen hozzájáruljon az ipari versenyképességhez. Természetesen a cél mindig az kell, hogy legyen, hogy több munkahelyet is termet előállíthassunk azért, hogy a, vers, a válságból ki tudjunk lépni. Nuoširdus ačiū Europos komisijos pirmininko a atsakingam už Köszönjük szépen, biztos úr! Mi több az Európai Bizottság alelnökének, aki az ipar és a vállalkozásokért felel. Megadom az utolsó felszólalónak a szót, aki pedig a palagáz európai helyzetéről fog beszélni. Az energiahatékonyság, illetve az energia európai palagázról. Rendőr Báúj, kapja maga szót, tessék parancsoljon. Thank you very much. Good afternoon, everyone. Jó napot kívánok mindenkinek, köszönöm a szót. Az elkövetkező időszakban nem is annyira palagázról, hanem az alt, a palagáz alternatívájáról szeretnék beszélni. Nagyon örültem annak, amit eh, Tajani, Tajani biztos mondott eh, a lehetséges alternatívákról, hiszen megítélésem szerint, és sokak véleménye szerint, akik ezen a területen dolgoznak, alternatívával állunk szemben. A ma délelőtti vita rávilágított a problémára. Növekednek az energiaárak, romlik a versenyhelyzet, Démoklész kardjaként lebeg a felünk, fejünk fölött, leng ing a fejünk fölött az éghajlatváltozás problémája, a környezetvédelmi problémák. Ráadásul az EU-n belül sok város már nem felel meg a kibocsátási elvárásoknak, a környezetvédelmi előírásoknak, tehát romlik a környezet, és ez is egy komoly kihívást jelent számunkra. Hiszen a WTO ö, még szigorúbb irányelveket tartalmaz, mint az EU irányelvek. Tehát egy egészségügyi probléma is fennáll itt. Hogy oldjuk ezt meg? Nos, úgy hiszem, hogy a ma délelőtti vita után meg lehet egyezni abban, hogy ez nem is annyira az energia ár kérdése, hanem az energia költség kérdése, hanem a források kérdése is, hogy mennyi forrást használunk föl. Figyelembe kell venni azt is, amit Billy versenyképességként említett, hiszen itt a minőségről is szó van, a magasan képzett munkavállalókról, egy komplex, egy nagy összetett kérdéskörről van szó, mely meghatározza a versenyképességet. Persze, szükségünk van arra, hogy mindig emlékeztessük magunkat a tényre, hogy az éghajlat védelme mellett a növekedést is el kell érnünk táplálni kell az embereket, növelt, növelni kell a termelékenységet, a tőkére vetített és a munkavállalókra vetített termelékenységet, és csökkenteni kell az egészségügyi káros anyagok kibocsátását. Mi több, el kell mélyíteni a belső piacot, a közös piacot, és a közös piacot az energia hatékonyság piacáként kell kialakítani. Ez pedig ennek a piacnak az egyik kulcseleme. Hosszú utál előttünk még, megoldhatjuk mindezeket a problémákat. Hallottuk Blok professzortól, hogy a megújuló energiaforrások rendelkezésre állnak, a szél, a nap, a geotermikus energia, a hold, hát jó, de a hold, most nem viccből mondom, a, a apály dagály meghatározó ugyanúgy, és ez is felhasználható, ebben rejlik a jövő. Ahogyan Tajani biztos mondtam, ugyanakkor a palagáz, azt mondta, hogy a palagáz nem igazi alternatíva. Nos, hát azt kell, hogy mondjam, hogy az USA-ban speciális viszonyokat tapasztalunk. Az USA nyugati felének a nagy része nem lakott itt egész egyszerűen frekkelni lehet a sziklákat, kivonható a palagáz. Hát Európa nagy részében pedig erre nincsen lehetőség. És azt hiszem, hogy az usa is hosszú távon nagyon nehéz lesz fenntartani ezt a palagáz kitermelési szintet. Amikor a nem konvenciális, nem hagyományos forrásokról beszélünk, akkor ugyanakkor, ahogy éghajlatváltozásért felelős gázok kibocsátásáról is beszélünk. Tajani biztos az innovációról, a forrás hatékonyságáról beszélt, és itt kell versenyképesnek, mi több úttörőknek lenni Európának azért, hogy megőrizze a versenyképességet. Magas minőséget kell biztosítani, és nem az olcsó árral kell versengenie Európának. Ami pedig a hatékonyságot illeti, igyekszem a triász energetika elvét követni. A legolcsóbb energia az az energia, amelyet nem gyártunk, nem állítunk elő. Egy kilowatt energia fel nem használásának ára fel annyiba kerül, mint egy kilowatt energia előállítása. Éppen ezért tehát az hatékonyság kell, hogy minden erőfeszítésünk kiinduló pontja legyen. Utána jönnek a megújuló energiaforrások, de még mielőtt új erőműveket kezdünk építeni, a kínálatot bővítjük, az energiafogyasztást kell csökkenteni. A kapacitásra képes piacokat, a tar tároló kapacitások kérdését is meg kell vizsgálni. És persze nagyon fontos, hogy a fogyasztók hogyan reagálnak, hiszen a fogyasztók maguk a viselkedésükkel, hozzáállásukkal hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az energiaforrás, az energia felhasználás szintje csökkenjen. Így lehet elmélyíteni a közös piacot, és ebben a hatékonyság kulcs szerepet játszik. Ahogyan ma délelőtt már beszéltünk erről, nem csak az interkonnektorokra van szükség, hanem a helyi energiaelosztókra is van szükség van. Hogyan lehet ezt megoldani? Hát igenis megoldható ez. A, mi több, a képletek egyik fő, a képlet egyik fő eleme miért az épületek adják, hiszen az energiafelhasználásunk 40%-a az épületek felhasználása. És az épületek energiállátása legalább olyan fontos, mint a hálózatok kiépítése és a normák, a standardok kiépítése. A normák az energia hatékonyság megteremtésének egyik előfeltételet jelentik. Minimum energiahatékonysági elvárásokat már megfogalmazott az Európai Unió, az ecodesign vagy ökodesign, meg a CE jelzők mindezt szolgálják, és a megújuló források során is bizonyos harmonizációra lesz szükség a biztonsági, energiaellátás biztonsági kérdések is fontos szerepet játszanak. És a mérés is fontos szerepet játszik. Az USA jelenleg az Európai Unióban bevett ökodizájn normákat veszi át. Ez nagyon érdekes, és Kína is így járt el, és az európai normákból izonormák válnak. Kialakíthatunk egy normát egy termékre, és ez lehetővé teszi azt is, hogy azután standardizált terméket alakítsunk ki, és ez segíti majd az exportokat. Az energia rendszerek nagyon fontos szerepet játszanak a jelen jogszabályok alkalmazása során és az energia auditok, az energia átvilágítások is fontos szerepet játszanak, amikor, amelynek során a nagyiparágokat átvilágítjuk, feltérképezzük, hogy hogyan lehetne csökkenteni az energiafogyasztásukat. Ez is nagyon fontos szerepet játszik. Az energia igazgatási rendszerek fontosságát sem lehet alábecsülni. Nagyon sok munka áll még előttünk, és áll előttünk a belső, a közös piac eh, elmélyítés és végrehajtása során, főleg az energia eh, hatékonyság területén igyekszünk, igyekezni kell a piac kisebb szereplőit is helyzetbe hozni, csökkenteni kell a költségeket, és a kölcsönös elismerés, valamint a certifikáció tanúsítványok kiállítása és fontos elemeit adják ennek a piacnak. Így működhet a piac az EU finanszírozás pedig célok elérésében fontos szerepet játszhat. A best practice a legjobb gyakorlatok átadása nagyon fontos. Ugyanakkor a kooperáció, az együttműködés jelentőségét nem lehet kellőképpen kihangsúlyozni, és a kooperációt nem szabad a kollízióval, az összeütközéssel összekeverni. A hosszú távú szempont nagyon fontos, hiszen a rövid távú célok nehezebben elérhetőek. Hosszú távon lungi miránsan kell gondolkozni. Szóval lungi miránsan. Távlatba kell vetnünk a tekintetünket. Azt látom, hogyha egy célt akarunk meghatározni, ennek hatékonysági célnak kell lennie az éghajlatváltozásért felelős gázok kibocsátására vonatkozó célok nem elegendőek hiszen a nem gazdasági természetű akadályok megakadályozzák így a hatékony működést, éppen ezért a hatékonyságnak együtt kéz a kézben kell járni a greenhouse, a éghajlatváltozásért felelős gázkibocsátási célokkal. És ezt figyelembe kell venni a flexibilitás során. A legújabb tanulmányok arra utalnak, hogy a megtakarítások minden ágazatban roppant magasak. 40 százalékról beszélnek 2030-ra. És a lakások, épületek területén 60 százalékra, a környezetvédel, a, a közlekedés, a lakások területén 40 százalék, az ipar 26 és 40 százalék a közlekedés területén. Ezek a megtakarítások, melyekkel számolunk. Még egyszer mondom, az épület állomány hasítja ki a legnagyobb részt a energiafelhasználásból, és 2080-ra jó esélyünk van arra, hogy a megújuló energiaforrások 80%-kal vállaljanak szerepet. a tagállamoknak pedig olyan jogszabályokat kell kidolgozniuk, hogy a renovációs vagy a házfelújítási arányukat 3%-ra növeljék, és így meg ötszörözhetik az energiafogyasztásuk csökkentését. Ezek lehetséges intézkedések, és ráadásul megtakarításokhoz vezetnek hosszú távon. A megtakarítások ról gyakran beszéltünk, és hogyha ezt az egész diagramot, amelyet egyszer már felvázoltunk, megnézzük, és figyelembe veszük a lehetséges jövedelmeket. A hatékonyság az ROI-t, vagy a Return on Investment-et is meghatározza. Ilyen módon ezek az intézkedések a szegénység csökkentéséhez hozzájárulnak, növelik a jólétet, munkahelyeket teremtenek, fél millió új munkahelyet lehet teremteni az ágazatban 2020-ig, hogyha a jelenlegi megtakarítási potenciált eh, tudjuk használni. Mi több, ez pozitív kihatással lesz a költségvetésekre, eh, több pénzt lehet fordítani mondjuk a munkanélküli segélyekre, illetve több lesz a munkavállaló, kevesebbet kell fizetni a munkanélküli segélyekre, tehát végtelen sok előnyel jár ez az átállás, és úgy gondolom, hogy ezt jobban meg is kell értenünk még az időben. Tekintsünk vissza a múltba. Az energia megtakarítás a múltunkban már eleve a legnagyobb energiaforrás volt. A Nemzetközi Energia, Atomenergia Ügynökség azt, számítása azt mutatja, hogy 65%-kal több energiát fogyasztanánk ma, hogyha nem alkalmaztuk volna az elmúlt évtizedekben az energia megtakarítási célt. Még egyszer mondom, tehát a megtakarítás a legnagyobb energiahordozó, a legnagyobb energiaforrás. Érdemes ezeken a számokon elmerengeni, elmélázni, elgondolkozni, hiszen igazán meghökkentő ezek a számok. Lássunk néhány konkrét példát. Például Dánia. Dánia magas energiaadókat vetett ki, és ennek ellenére az EU egyik legerősebb gazdasága van Dániában, tehát az adók egyedül nem mérvadóak, az adók nem folytják meg az ipart, A legutolsó tanulmány Dániában ezt mutatja. Nincsen kihatása az adóknak se a magánágazatra, se a fogyasztásra, se az iparra, mi több pozitív hatással jártak a zöld adók a foglalkoztatásra. És nagy globális cégek eh, jelentek meg, például a zöld energia technológiával foglalkoznak. Dánia a legkisebb, egy kis ország, és a Danfoss, a Vestas, a Grundfos, a Novo a Rockwool, a Siemens Windpower, a Velux, és meg folytathatnám, mindig tevékenykednek, vagy innen származnak. Az energiatechnológia pedig a teljes Dán export 10 százalékát teszik ki. Gondolják meg, hölgyeim és uraim, 10 százalék, hát ez nem semmi. Itt láthatják azokat a számokat, amelyek azt mutatják, hogy az energiaadó nem hatott ki negatívan a mutatószámokra, mi több növelte a foglalkoztatást. Ez itt meg az energiafüggőség a legalsó Oszlopban Dánia van, az egyetlen ország az EU-ban, amelynek pozitív energia mérlege van, tehát exportálják az energiát. A többi netto netto exportőr Málta száz százalékban exportőri az energiának. De azt hiszem, hogy ez a diagram magáért beszél, nem is kell nekem tovább fűznöm a szót, láthatják a diagramokat. Röviden még néhány diagramot megmutatok. Ez itt a zene a megtakarítási potenciál költségei, az vas és az acél előállítása területén még jelentős megtakarítási potenciál mutatkozik, valamint a hő visszanyerés és a, a hő megtakarítás 20-30 százalékos megtakarítási potenciált jelent az acéliparban, ugyanez a cementiparban is igaz, az OECD-ben és Európában. CHP és a hővisszanyerés területén jelentős megtakarítási potenciál van, ugyanez a vegyiparra is igaz. A Business Europe mutatta már ezt a diagramot, az elektromos áram költségei 40%-os beruházás után olcsóbbak lettek USA-ban. Mindez azonban nem ezt jelenti, hogy a palagáz örökre működtethető. Összességében tehát a belső piacnak választ kell adni a problémákra, az energia hatékonyságot kell tá- támogatni, a megújuló energiákat, a zöld, alacsony széndiokszid kibocsátású munkahelyek, a növekedés zálogai, úttöröknek kell lennünk, és kötelező megtakarítási célokat kell kitűznünk magunk elé. Egy kis képet szeretnék megmutatni, mely nagy hatása volt, nem talán már látták. A Jupiter szonda készítette ezt. Egy egyszerű technológiával megkerült a Földet, aztán meg a Jupiter felemett. És amikor a Jupiter felhaladt ez a szonda, a Földet és a Holdat közös táncában fényképezte le. Miért hoztam ezt a kép? Először látni a holdat és a földet egy képen, mert pedig az elmúlt millió években ezen a földön éltünk. Egyrészt ezt mutatja, hogy bizony nagyon egyedül vagyunk az űrben, másrészt meg azt is mutatja, hogy a technológia sok mindenre képes, többek között a krízis megoldására, melyben jelenleg vagyunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, az Európai Tanács igazgatójának ezt az energiahatékonysági prezentációját. Kollégák, ahogy láthatták, néhány előadónk hosszabb ideig beszélt, mint amennyi a felszólás ideje lett volna, de hát annyira érdekesek voltak ezek a prezentációk, ezért nem akartam meg szakítani az előadásokat. Most elmagyaráznám, hogy aki hozzá szeretne szólni nemzeti parlamentek részéről a délutáni vitához. Ki kell, hogy töltse a sárga táblázatot, a sárga felszólási kérelmet. Továbbá, hogy délelőtt is volt, kettő perc áll rendelkezésre minden felszólaló, felszólaló számára, és mindig meghallgatunk kettő nemzeti parlamenti képviselőt, utána egy európai parlamenti képviselőt, utána megint kettő, egy, és így tovább. Egy koszovói kolléga az első a listámon. a Gazdasági és Fejlesztési Bizottság elnöke. Elnézést, a neveket nem tudom majd jól kimondani. Köszönöm szépen. Koszovóban egy szolgáltató működik. Privatizációra kerül sor a szolgáltatás, energiaszolgáltatás területén ugyanakkor csak egy energiaelőállító cégünk van. A jogalkotást, a jogszabályokat már meghoztuk ahhoz, hogy a piacot megnyissuk. Az európai jogalkotóval egyeztetve megújuló energiaforrásokra vonatkozóan is jogszabályokat hoztunk. Kisebb projektek tekintetében már érdeklődés mutatkozik ezen a területen. A gáz ugyanakkor a mi országunkban nem játszik fontos szerepet az energiaellátás területén. Albániával tervezük az összekötetés kialakítását. Ez segítségünkre lesz az egységes energiapiacon való részvételünkben. Új erőmű építését is tervezzük. Két kérdésem lenne a támogatásokról és a megülő energiaforrásokról. Nagyon érdekes volt, amikor Berer úr beszélt a vállalkozások céljairól. Szeretném megkérdezni, hogy mik az előnyei annak, illetve a támogatások hogyan hatnak az energiapolitikára és az üzleti megközelítésre. Továbbá szintén Berer úr beszélt a kibocsátás csökkentésről. Szeretném megkérdezni, hogy az üzleti életre milyen pozitív hatása van ennek, és az üzleti vállalkozások jövedelmezőnek tekintik -e ezt az ágazatot. Továbbá a támogatások hogyan ösztönzik a vállalkozásokat a megújuló energiaforrások felhasználása területén. Köszönöm. Hogyha hosszabb ideig szólalnak föl, akkor sajnos nem tudom mindenkinek megadni a szót, aki szerepel a listán, és meg kell, hogy szakítsam a felszólalást. A, ha gondolják, akkor a diákat el tudjuk küldeni az e-mail címükre. Stanislav Iván a lengyel szenátusból a következő, és kérem, hogy röviden szólaljon föl. Na uwadze zasadę równorzędności trzech filarów unijnej polityki energetycznej. Köszönöm szépen. Szó volt az európai energiapolitika három pilléréről. Véleményünk szerint csak a a harmonizált megközelítés fogja biztosítani az Európai Unió stabil növekedését. Hogyha önelloválásokat teszünk a kibocsátás csökkentése érdekében, ez az európai újraiparosítási folyamatot fogja veszélyeztetni. Az energiaárak egyetemben kapcsolódnak az energia és a klímapolitikához. A magas energiaárak hátrányosak a gazdasági növekedés szempontjából. Lengyelországban, ha csak néhány százalékkal emelkedik az energiaár, az több százezer munkahely elvesztésével járna. Hatalmas ez a kockázat. Ugyanakkor látjuk, hogy az ETS, a kibocsátás kereskedelmi rendszerben azért vannak a manipuláló elemek is. Az ETS engedélyek ára a piasztól kell, hogy függjön, és ez nem torzulhat. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy növekedést kell, hogy elérjünk, gazdasági növekedést kell, hogy elérjünk Európában. A kibocsátás kereskedelem nem szabad, hogy hason az energia ára. Figyelembe kell vennünk, hogy az egyes tagállamok helyzete eltér, a földrajzi helyzetük is, és más szempontból is eltérőek ezek az államok. Köszönöm szépen. Köszönöm. József ez az Európai Parlament képviselője a következő. Köszönöm, elnök úr. Az hatékonyság tekintetében 2020-ra kitűztünk egy célt, és ma pedig, amikor a statisztikai adatokat vizsgáljuk, megnézzük, hogy a fogyasztás hogyan vál, változott 2008-2012 között. Még mindig reméljük, hogy a céljainkat teljesíteni tudjuk. az energiahatékonyság szempontjából a lakóházak felújítása nagyon fontos, és különösen fontos a kelet-európai országokban. Itt még nagy lehetőségeink vannak, nagyon fontos célokat tudunk elérni energia, hatékonyság, energia megtakarítás területén a házak felújításával. A megújuló energiaforrások tekintetében és konkrétan, hogy hogyan tudjuk biztosítani, hogy nagyobb arányban szerepeljen az energia mixben a megülő energiaforrás. Támogatni kell azokat a háztartásokat, amelyek megülő energiaforrást használnak. Több előadó beszélt erről. A kérdésem a következő. Terveznek-e bármilyen szabályt a háztatások megülő energiaforrás felhasználása, ösztönzése területén? Köszönöm. Görög kollégán ki a szó. Denis mindig Almintiszé. Είναι βέβαιο, κύριε Πρόεδρε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την ανάγκη για μια ενεργειακή πολιτική που θα ενισχύσει τη βιώσιμη Elnök úr, kétségtelen, hogy energiapolitikánknak támogatnia kell a növekedést, a versenyképességet. A meglévő kereteket jobban ki kell használni, 2030-as energia és klíma céljainkat el kell, hogy tudjuk érni. Csökkenteni kell a kibocsátást, biztosítani kell az ellátás biztonságot, meg erősítenünk kell a versenyképességet, és a legmodernebb technológiákat kell használnunk, költséghatékonyaknak kell, hogy legyünk. A források felhasználása korrekt kell, hogy legyen Mindez biztosítja az Európai Unió gazdasági növekedését is. Az Európai Unió a tiszta és hatékony energiaforrások területén úttörő szerepet játszik. A szolgáltatások és az ipari termelés is ennek előnyét kell, hogy élvezzék. Korábban ugye nagyon szennyező energiafelhasználás jellemezett bizonyos ágazatokat, és több kritika elhangzott, hogy a magas energiárak miatt nehézségekkel küzdködnek a vállalkozások és a háztartások is. Mindez az bizonyítja, hogy egységes energiapiacra van szükségünk. A megújuló energiaforrások és a nem megülő energiaforrások megfelelő keverékét, mixét kell, hogy kialakítsuk, az ellátás biztonságot is garantálni kell. Ez fogja ösztönözni a versenyképességet. Ugyanakkor ez energia megtakarítással jár, és a háztatások, illetve a vállalkozások nál az energiahatékonyságot is ösztönözni tudjuk. Minél több az megújuló energiaforrás felhasználása, annál jobb ez az elektromos energia előállítás számára, legalábbis Görögországban ez a tapasztalat. A hálózatok összekapcsolásával is el lehet érni a költségcsökkentést. Köszönöm. Linas Velsis a Litván Parlamentből a következő felszólaló. Elsősorban a Business Europe képviselőjéhez szólnék. A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara javasolta a banáról a zöld befektetése való átérést. Hogyha felelősek, akkor legalább 10-12 éves, vagy 10 vagy 20 éves támogatást kellene biztosítaniuk. A gazdaságok versenyképességét az energiahatékonyság alapján mérik, és nem pedig az előállított energia szempontjából. A hatékonyság azt is jelenti, hogy jövedelmezőbb kell, hogy legyen ez az ipari vállalkozások számára, és hogy jobban megfelelünk a klímacéloknak. A megülő energiaforrások felhasználása a megoldás, és nem pedig a piszkos, veszélyes palagáz és egyéb hagyományos energiaforrások felhasználása. A megülő energiaforrások idővel, évről évre egyre olcsóbbá válnak következő tíz évben versenyképességé fognak válni az megülő energiaforrások, támogatás nélkül is, viszont az atomenergia és a palagáz esetében ezt nem mondhatjuk el. A Western biogázzal kellene, hogy tárgyaljanak, és nem pedig a shell a szélenergiát támogassák, ne pedig az atomenergiát, a jogalkotásban is nyissák meg a lehetőséget a kisvállalkozások számára, így valóban fenntartható lesz az, amit tesznek. Köszönöm. Köszönöm. Prodi úr az Európai Parlament képviselője. Ehm, eh, Köszönöm szépen. Azt kell, hogy arra kell utalnom, hogy az Európai Parlamentben elhangzott blokkúr előadása, most az előbb hallottuk meg, és itt az elektromos áram felhasználásáról volt szó, már pedig én úgy gondolom, hogy egyrészt az energiafelhasználás, másrészt a hőfelhasználás területén is használható az energia, az elektromos áram, másrészt pedig a túltermelésből hidrogént lehetne előállítani, és így ez így előállított hidrogénnel azt az ipart támogathatnánk, akik a hidrogént alkaz, alkalmazzák, például a műtrágyagyárak vagy a művek és ezzel is, tehát a hidrogén előállítással is hozzá lehetne járni ahhoz az egyensúlyhoz, amelyet az elektromos ellátóhálózatokban akarunk megteremteni, és tartalékot is képezhetnénk ezzel a frappáns módszerrel. Mi több? A szélerőművek, amelyek a tenger, tengereken állnak, Ugyanakkor a víz, a vízben állnak, ugye a nyílt tengeren állnak, és ráadásul ilyen módon a tengeráramlást is fel tudnak használni. Ezt gondolom, ez is egy nagy lehetőség. Köszönöm szépen a figyelmüket. Nagyon-nagyon érdekes volt ez az előadás. E, Köszönöm szépen. Következő a listámon Gigi Csirú képviselő az Európai Parlamentből. S-a spus aici că în America există mai multă energie curată și... Köszönöm, elnök úr. Beszélünk a tisztább és gazdaságosabb energiaforrásokról, és ez az Egyesült Államokra jellemző. Egyetértünk azzal, hogy ez a helyzet, és Európa előtt pontosan az a fő kihívás, hogy hasonló helyzetet szeretnénk mi is elérni. Nagyon figyelmesen hallgattam Baui úr prezentációját. Beszélt az energiaárakról az egyes energiatípusok tekintetében. Egy kérdésem lenne, az európai államok hogyan tudják ösztönözni a megújuló energiaforrások felhasználását, hogyha nincs közös támogatási rendszer, ami az összes tagállamra érvényes legyen. Hogyan lehet ezt megoldani úgy, hogy valóban hozzáadott értéket érjünk elő a megülő energiaforrás komponens területén? főleg ismerve, hogy az egész Európai Unióban lemaradást látunk ezen a területen. Véleményem szerint a megoldás egy első lépés lehetne az energiál problémák területén is. Köszönöm. Köszönöm. A litván parlament képviselőit hallgatjuk most meg. Az Európai Unió gazdaságának a versenyképessége szorosan kapcsolódik a felhasználó barátabb piachoz mi a bizottságtól azt szeretnénk kérni, hogy az olaj és a gáz árakat válasszák el, versenyképes gázpiacot alakítsanak ki. Teljesen egyetértek az előadókkal, amikor az energia megtakarításról és az energia hatékonyságról beszélnek az építőiparban, közlekedésben, szállításban, az épületek tekintetében valóban ez a feladatunk. A 21. század a zöld gazdaság és a zöld energia évszázada kellett volna, hogy legyen. Amennyire látom, most már nem ez a cél az Európai Unió számára. Szeretném azt javasolni, hogy figyeljük meg, nézzük meg az élenjárókat, akik a megújuló energiaforrásokat nagymértékben használják, például Dánia, vagy akár más országokat is említhetnék, hiszen Európa jövője ezen az úton kell, hogy haladjon. Köszönöm szépen! Carrera de Campos úr, az Európai Parlament képvisel, képviselője. Köszönöm szépen. Ez nagyszerű, hogy itt vannak a nemzeti parlamentekből a kollégáink, mert hiszen ez e, azért persze nagyon gyorsan ment, hiszen iparosítettünk, és most már nem csak Kínával és Indiával kell versenyeznünk, hanem e, még az Egyesült Államokkal is az energia területén. Tehát gyakorlatilag a hozzászólók mind egy kicsit ellenhontak saját maguknak, és az egész vita is egy icipicit azért ellenhondásos, Mivel van a palagáz, a globalizáció, és az európai nagyobb érzékenységet a klímaváltozással kapcsolatban említettük. Tehát, hogy Észak-Amerikából több szén származik, mert hogy gyakorlatilag olcsóbb, mint a gáz, és természetesen nekünk küzdenünk kell az európai értékekért. És ezeken a területeken tényleg energiahatékonyságot tudunk univerzális értékként kifejleszteni, és ami egy valóban nagy potenciált jelenthet az Európai Unió számára. És vannak országok, amelyek geopolitikai szempontból nagyobb veszélyeknek vannak kitéve az energia ellátás szempontjából, és Természetesen az energiabiztonság szempontjából nagyon fontos a transeurópai hálózatok kiépítése, összekötése, kutatás és fejlesztés. Itt még Európának nagyon sok verseny előnye van, ezeket ki kellene tudnunk használni. És igazából a megújuló energiákkal nem is tudom, hogy pontosan mi a helyzet, hiszen Európa nagyon igyekezett eddig is, és most egy kicsit elvesztette a lendületét, már nem annyira boldog ez irányban már a vonzerő nem annyira nagy, vagy a költségek túl magasak? Nem is tudom. És kollega is Itáliusz. Köszönöm szépen. David Kripa a következő az olasz parlamentből. Köszönöm szépen nagyon értettem Bovi és, nagyra értettem Bovi és Blokk urak előadását. Úgy gondolom, hogy a palagáz egy téves reményt éleszt bennünk, hiszen látni kell, hogy a versenyképesség története az ipar történetében folyamatosan ugyanazt a két képet mutatja. Ha mindenki palagázzal dolgozik, majd akkor megszűnik a versenyelőny. Éppen ezért szükség van a harmadik ipari felforradalomra, és Jeremy Rifkin vetette fel ezt elméletében. A másik lehetőség pedig a hatékonyság. Ezt a fajta kutatást kell megerősíteni, különösen abbéli képességünket kell megerősíteni, amely az energiatakarékosságra ösztönöz bennünket. A energia megőrzés és tárolás kérdése nagyon fontos, de ugyanakkor a fogyasztó számára is lehetővé kell tenni, hogy döntsön arról, hogy hogyan használja fel az energiát. Dönthessen ne csak a nappal és az éjszakai energiárak között, hanem a jelenleg rendelkezésére álló energiaforrások között is választhatna hiszen így esetleg ez megújuló energiaforrások mellett dönthetne a nap különböző szakaiban, és ez helyzetbe hozza, hozná a megújuló energiaforrásokat. Köszönöm. Köszönöm. Bena Máté úr a következő, az olasz parlamentből. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy olyan témáról van szó itt, eh, amely számunkra nagyon fontos, mi országunk számára, ez pedig az ipari versenyképesség. Éppen ezért tájani hogy intézem a kérdésemet, hiszen úgy gondolom, hogy eh, abszolút aktuális az a kérdés, hogy eh, Európának növekedése, fejlődési pályára kell állni a megtakarítások időszaka után. Hiszen a növekedés és a versenyképesség megteremtése nem működhet úgy, hogy megfelelő energiállátást nem biztosítunk versenyképesen az egész világon és az egész európai piacon közös feltételek mellett. A ma délutáni ülésünkön megismétlem azt, amit délelőtt mondtam. A piac szerepe elkerülhetetlen. Vagy azért, mert az interkonnexió, az összekapcsolás és a rendszerek kiegészítő volt a nagyon fontos szerepet játszik, de főleg azért, mert a liberalizációt meg kell teremteni a belső piacon, és ez hozzájárul a versenyképesség növeléséhez, az árak csökkentéséhez, és így a fogyasztók alacsonyabb áron jutnak a energiához. Az utolsó észrevételem is van, ez pedig az energia hatékonyságra vonatkozik. Minden szempont nagyon fontos, amelyről itt szó volt, de az energia hatékonyság alapvető szerepet játszik a jövő tekintetében mind a fogyasztók, mind az ipari felhasználók számára. Ugyanakkor a megújuló energiaforrásokat pedig elmélyült kutatással kell jobban helyzetbe hozni, és azt gondolom, hogy éppen ezekkel a kérdésekkel kell foglalkozni, amikor az új programokat alakítjuk ki. Köszönöm szépen! Utolsóként a listámon Kratz asszony kapszót, Európai Parlamenti Képviselő parancsoljon. Thank you, uh, President. Elnök úr, köszönöm szépen. Üdvözlöm a litván elnökséget és a kollégákat is, a nemzeti, akik nemzeti parlamentekből csatlakoztak hozzánk. Rendel Bauihoz volna egy kérdésem, de a többi előadót is kérdezem. Egyetértek az energia hatékonyságról mondottakkal, de ugyanakkor ahelyett, hogy ez csak az energia hatékonyságra koncentrálnánk, mi politikusok más opciókat is fel kell, hogy tárjunk, fel kell, hogy fenn kell, hogy tartsunk. Például a megújuló energiaforrások árának csökkentésének célját, és itt a lehetőség nyílik arra is, hogy egy-két technológi, hogy elkövessük azokat a hibákat, hogy egy-két technológiai lépést ki akarjunk hagyni, és nem érett technológiákat vezessünk be. Alternatív forrásokat kell keresni, és az alternatív energiaforrások negatív kihatásait csökkenteni kell. Az erőfeszítéseket tehát arra kell koncentrálni, hogy a különböző energiaforrásokat jobb a helyzetbe hozzuk, és e, látni kell, hogy Európa speciális helyzetben van. Nincsenek nagy energiaforrásaink. Ezért mindent egybevetve tudunk csak tisztább, kifizethetőbb és hozzáférhetőbb energiát biztosítani Európa számára. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. egy sor kérdést hallottunk, észrevételeket, felvetéseket, és most pedig három-három percben a pódium vita résztvevőinek megadom a szót. Először Bér úr kap szót a Business Europe részéről. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is meg szeretném köszönni ezeket az észrevételeket, felvetéseket. Nagyon sok dolog ütött szögött a fejemben. Hat oldalnyi jegyzetet írtam, de a legfontosabbakat próbálom kiemelni. Egy sor parlamenti képviselő említett az interkonnexió, az összekapcsolás és a belső piac kérdését. Persze ezt nem említettem, de mi is így gondolkozunk, hogyha kifizethető energiaköltségeket és energia árakat tudunk eh, elérni, úgy, hogy a céljainkat nem adjuk fel, akkor a belső energiapiac elmélyítésében, megteremtésében kell előrelépni. Ez pedig az összekapcsolás, az interkonnexió nélkül nem működhet. Tudom, hogy az ibériai félszigeten például tettek lépéseket, ami a támogatásokat illeti. Milyen kihatással járt ez a cégekre? Mondjuk, hogyha valaki 11%-os támogatást kap, akkor persze erre csatornázza be a pénzét, erre, fordálja, erre a projektre fordítja pénzét. Én mondtam, hogy támogatjuk a megújuló energiaforrásokat, de nem támogatjuk az állandó transferek rendszerét, különösen akkor, amikor a, kiderült, hogy ezek a széndiokszid jelet eltorzítják, és nem kellő hatékonysággal működnek. Az energiahatékonyságot nagyon nagyra értékelem én is, nagyra értékelem a többi felszólaló ezzel kapcsolatban mondott véleményét. Az ipar sokat tesz az energiahatékonyság területén, hiszen ez pénzmegtakarítást jelent. Gyakran ez, a leg, ez így lehet a legköltséghatékonyabb módon az energiafüggőséget csökkenteni. De ugyanakkor nem hiszem, hogy erre célt kellene kitűzni. Egy olyan rendszerre van szükségünk, amely lehetőségét kínál arra, hogy a piac a legköltséghatékonyabb megoldást találja meg. A zöld technológiákról ne értsenek félre. ez már nem a jövő zenéje, hanem nagyon is a jelen zenéje, és ezt támogatjuk. Mi több, az európai gazdaság alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaságra való átállását nagyon is támogatjuk, de olyan tempóba, árral, olyan árral és olyan költséggel kell ezt végrehajtani, mely lehetővé teszi az iparunk számára, hogy megőrizze a versenyképességét. Ahogyan a portugál kolléga mondta végén, persze globális összehasonlításról van szó, és a globális versenyben feszítünk a versenyképességünkből a túl szigorú szabályozók okán, és ezzel a kérdéssel foglalkozni kell. Egy vagy két további észrevételem van. Talán a palagázról. Nem akarnék most elmélyedni itt a palagáz kérdésében, és tudjuk, hogy ez nem lehet egy egyéni forrás, de azt gondolom, hogy a mixnek igenis része lehet, és egy bizonyítékokon nyugvó vitára volna szükség. Úgy gondoljuk, hogy a kockázatok kezelhetőek, de most jelenleg nem egy bizonyítékokon, tényeken alapuló vitát folytatunk, hanem hiedelmek csapnak össze, és azt gondolom, hogy az európai gazdaság és az európai emberektől nem szabad elvenni ezt a lehetőséget, eh, csak hogyha bizonyítékok mutatják, hogy ez, ez veszélyes. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a következő vita résztvevő, az ütereszti professzornak a szót parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm a felvetésüket, az észrevételeiket, a kérdéseiket. Valóban egy-két órát tudnánk itt ezek kérdésekről elvitázni. Egy-két dolgot szeretnék válaszomban tehát kiemelni. Egyrészt hogyan lehet a megújuló, hogyan stimulálhatja a megújuló energiaforrások összessége az üzleti világát. A legjobb példa Németország arra, hogy ez így történhet. A megújuló energia ipar több százezer embert foglalkoztat Németországban. Még mindig, bár Kínával szemben a napelemek gyártásában versenyt kép, piacot vesztett Németország, de még mindig több százezer munkahely jött létre, különösen a hozzáadott értékteremtés területén. Munkaintenzív ágazatok elvándoroltak Kínába. Ez tehát új bizniszt, új foglalkoztatást, új munkahelyeket teremt. És minél korábban öm, vállalja ezt a szerepet egy régióban, egy ország, annál nagyobb előnyei lesznek. Második kérdés, a háztartásokat hogyan lehet arra ösztönözni, hogy a megújuló energiaforrásokra koncentráljanak. Más-más utakat járnak az országok. Németország a betáplálási döntését hoztam, becsatolás intézményét, illetve az olcsó kölcsönök eszközét alkalmazták, tehát magyarán mondva támogatják a kisléptékű áramelőállítást, és biztosítják, hogy becsatlakoztassák az így előállított áramot a rendszerben. Persze a net metering is fontos szerepet játszik. A korai piaci helyzetben ez is egy járható út. Sok lehetőség van tehát arra, hogy elérjük ezt a célt. Pródi doktor arra kérdezett rám, hogy nem volna célra vezető az elektromosság hidrogénre való átalakítása. Azt hiszem, hogy ez megoldás lehet, de ez nem egy rövid távú megoldás. Az energia egy nagyon <coughs> értékes energiahordozó, értékesebb, mint bármelyik más energiahordozó. Tehát egész addig, amíg elektromos áramként fel lehet használni, addig használjuk fel. Jobb, ha több ezer kilométerre használjuk fel elektromosságként, mint hogyha itt hidrogénnél alakítjuk át. Az utolsó kérdésem pedig Miért veszítjük el az megújuló energiaforrások iránti lelkesültségünket? Ez volt az egyik kérdés. Most úgy gondolom, hogy sokan még mindig lelkesek. Sok kormány is lelkes. De átalakulóban van a helyzet. Régen a megújuló források kis szerepet játszottak, most egyre nagyobb szerepet játszanak, egyre komolyabbá válik, már gigavattos léptékről beszélünk és itt persze ilyenkor más a helyzet, a lelkesültséget a valóság váltja le. De látni kell, csökkennek a kibocsátások, csökken az elektromos áram ára, nagykereskedelmi ára. Vannak persze még a hálózatba becsatolási problémák, de ezek megoldhatók. Ebben a fejlődésen fázisban vagyunk, egy kulcs pillanatát éljük meg a fejlődésnek, látjuk a problémát, de azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy tovább is tudunk lépni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Blokk úr, köszönöm ezt az előadást, illetve a kérdések megválaszolását, és most pedig az energia hatékonysági tanács főigazgatójának, Bói úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Néhány gyors észrevétel. Köszönöm a felvetéseket. Tehát, hogy hogyan lehet az energiahatékonyságot és az energiaágazatba való beruházást növelni, és hogyan hat ez ki az energia árára. Nos, Gyakran attól tartunk, attól félünk, hogy túl magasak a beruházási árak, de hát a beruházási árakat mindenhol figyelembe kell venni, akár a hagyományos erőmű, akár a hálózat kiépítésében. De mondjuk a, az épületek eh, energiahatékonyság hatékonyatételénél a beruházás hosszú futamidejű, 30-40 éves megtérüléssel számolunk itt. A megújulók ciklusa általában 30 év. Hát ezt most nettó jelenára vetítve nagyon pozitív eredményeket látunk, és nagyon gyorsan cashflow-t generálunk a számítással. Létezik a technológia, amelyel energiát tudunk megtakarítani, és e, így ebből fizetjük vissza a hitelt. És még egyszer mondom, ez cash flow-t generál, egy net present értéket, egy nettó jelen értéket, és így cash flow-t generál. Az a kérdés tehát, hogy hogyan számolunk, de ha jól számolunk, bizony jó eredményeket kapunk. Ami a megújulókat illeti, van itt egy másik fontos szempont, amelyet nem szabad elfelejteni, ez pedig a tanulási görbe. Igaz ez egyébként a hatékonyságba való beruházások területén, amelyekről Fájó asszony beszélt. A kutatás fejlesztés területén is így van ez, tehát a energiahatékonyság, vagy az energiatakarékosság, vagy a megújulók ba való beruházás görbéje mindig csak a költség görbe csökken, ahogy egyre akkumulálódik a tudás ezekkel kapcsolatban. Kutatás, fejlesztés, teljesen egyetértek. mindig biztosítani kell, hogy ne maradjunk le a technológiai fejlődésben, a zöld technológiák területén sem. Végezetül pedig a célok. Mondjuk a hatékonysági célok, vagy a megújítási, megújulás, megújuló energiaforrás célok hasznosak lehetnek akkor, hogyha ezek piaci eszközök. Tehát van-e jobb piaci eszköz, mint egy jó cél, kérdezem én. Hogyha azt mondjuk, hogy egy tagállamtól azt kérdezzük, hogy mennyiben számoltuk jó adatokkal. Maximum rugalmasságot kell adni a tagállamoknak, figyelembe vendő a helyi feltételeket, a helyi költségeket, a helyi igényeket, ezzel abszolút rugalmasságot biztosítunk számukra. Ez a szép a célben. Ezért hiszek én a célban, a megújuló energiaforrások céljában, illetve az energiahatékonysági célban. Az iparág és a befektető számára pedig hosszú távú kitekintést kell biztosítani nem lehet egyik napról a másikra mondjuk a különböző szigetelő anyagokat gyártani, hosszú távú kiszámítható piaci feltételeket kell biztosítani, ez növelni fogja a beruházásokat, növeli majd a munkahelyek számát, lendületet ad a gazdaságnak, tehát, hogyha az energiahatékonyságba és, az, és a megújulókba ö, fektetjük az energiánkat, akkor ezzel mindenképpen lendületet adunk a gazdaságnak. Köszönöm szépen, kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Repül az idő, a konferenciának hamarosan vége van. össze kell, hogy foglaljuk a mai eszmecserét. Először is szeretnék őszintén köszönetet mondani az ITRE szakbizottságnak, főleg az elnök nőnek, Amelia Sartorinak, illetve az elnök helyettesnek, Toya asszonynak, aki ma délután velem együtt elnökölte a, a párbeszédet, az eszmecserét. Szeretném megragadni az alkalmat arra is, hogy köszönetet mondjak az előadóknak. Többféle véleményt hallottunk ma a nemzeti parlamenti képviselők, az európai parlamenti képviselők is hozzászóltak a kérdésekhez, nem mindenben vagyunk azonos véleményen. Szeretném hangsúlyozni, hogy a hatékony energiapiacnak az energiahálózatok összekapcsolása nélkül nincs valós alapja. Az előadók beszéltek az energiaszigetekről is. Amíg bizonyos tagállamok energiaszigetekként maradnak fenn, és persze remélem, hogy a litván elnökség alatt sikerült a 248 PC t elindítanunk. Ezek a közös érdeklődésre számot tartó projektek. Reméljük, hogy ezek a projektek hatékonyan hozzá fognak eh, járulni ahhoz, hogy felszámoljuk az energiaszigeteket a jövőben. Kollégák, eh, azt mindannyiunknak tudni kell, hogyha az energiahatékonyságot biztosítani kívánjuk, akkor megállapodásra van szükség a tagállamok között. A biztos is mondta, hogy eh, Szükség van a szabályokra, szükség van a bizottsági közleményekre, azért, hogy a utat kiválasszuk. Ez nagyon fontos az európai ipar számára és a háztartások számára is. A versenyképesség, a határon átnyúló energiaszállítás lehetőségének javítása mindenképpen kedvezően fog hatni a KKV-kra is. Azt is hallottuk, hogy a jelenlegi rendszer jobban támogatja a nagyobb vállalkozásokat, és ugyanakkor a közepes és a kis vállalkozások nem igazán tudnak a szektorban szerepet vállalni. A jövő felé tekintve fontos, hogy a megülő energiaforrások számára egyetemű stratégiát állítsunk fel. A megülő energiaforrások képviselik az európai energiapolitika jövőjét. az, hogy alacsonyabb legyen a megülő energiaforrásokkal előállított energia költsége, hozzá fog járulni, hogy népszerűbb legyen ez a fajta energiaforrás a jövőben. Ezen a területen el kell kerülni, hogy rivalizáljanak egymással a tagállamok, illetve a támogatásokat fokozatosan meg kell szüntetni. Úgy gondolom, hogy a mai eszmecsere is hozzájárult ahhoz, hogy az egységes energiapiac megvalósulhasson, több aspektus kell figyelembe vennünk, aktívak kell, hogy legyünk ezen a területen. A litván elnökség úgy gondolom, hogy jelentős előrelépést tett a célok elérése érdekében, és remélem, hogy a jövőbeni elnökségek is megfelelő figyelmet fognak szentelni ezeknek a céloknak. Úgyhogy még egyszer szeretnék köszönetet mondani, és az ITRE szakbizottság elnök helyettesének adnám át a szót, hogy ő is mondja el, hogy mi a véleménye a mai eszmecseréről. Grazie, e pochissime parole. Köszönöm szépen, néhány szóban szeretném lezárni ezt a mai ülésnapot, ezt a napot, amelyben részt akartam végigvenni, de hát csak azt a ma délelőtti vitát tudom meg összefoglalni, ez nagyon itt intenzív volt. Meg szeretném köszönni a litván elnökségnek, hogy felvetette ezt az ötletet, megragadta ezt a közös bizottsági ülés kezdeményezését. Nagyszerű ötlet volt ez, és köszönöm azt is, ahogyan együttműködtünk az soros elnökség alatt, amely lassan véget ér nagyon fontos dossziékat sikerült lezárni, amelyek meghatározzák az elkövetkező hét évben az európai szakpolitikákat. Ilyen módon köszönettel tartozom a kitűnő együttműködésre, nem csak az energia területén, hanem más szakpolitikai területeken is kitűnően együtt tudtunk működni. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm persze Nemicsu Zamajziktatis kollégának, remélem, hogy jól ejtettem ki a nevét, hogy levezette a mai vitát, azt hiszem, hogy mindenki elégedett ezzel. Minnyájunk nevében, ráadásul Szartóri biztos elnök nevében is megköszönhetem az ön munkáját. Úgy gondolom, hogy az a dosszié, amelynek én a jelentéste vagyok, nagy figyelemet fordít az energia piac európai egységesítésére, és arra is, hogy hogyan lehet megváltoztatni az európai energiapolitikát úgy, hogy tisztább és zöldebb energia legyen. Nagy erőfeszítést igényel, igényel ez. Remélem tehát, hogy a parlament és a nemzeti parlamentek jelenlegi együttműködéséből példát meríthet mindenki, hiszen ez a Lisszaboni szerződésben megjelenő szellem. Ez egy olyan együttműködés, amelyben a következő időszakban együttműködhetnek a parlamentek. A nemzeti parlamentek szerepe nem csak az, hogy beültessék az európai irányelveket, hanem az, hogy európai szintéren is jobban együttműködjenek, egyeztessük az igényeinket, lássuk a problémákat és megkeressük a problémákat. Még akkor is, hogyha más-más feltételek mellett élnek az egyes tagállamokban lakók, de a problémákat közösnek tekintjük, és éppen ezért egy közös politikára van szükség az energiapolitika területén is, azért, hogy megtaláljuk a megoldásokat. Persze, az energiamix az egyes országokban más-más arányt mutat majd, ezek nemzeti döntések, de az európai integráció útján tovább kell lépni. Második felvetés, és erről csak nagyon röviden beszélek, nagyon fontos, hogy szorosan együttműködjünk az energia területén, hiszen az ipar politikát is akkor tudjuk a leghasznosabban kialakítani, és a legnagyobb hasznot hajtón kialakítani, hogyha az energiállátást is biztosítjuk. Növekedési pályára kell állítani az európai ipart. A környezetvédelmi politikák ugyanakkor nem szabad, hogy folytogassák az ipar fejlődését, mi több esetleg lehetőséget, erről többször hallottunk, lehetőséget kínálnak az új ipari fejlődésnek. És maguk is iparpolitikai eszközé válhatnak. Nagyon fontos, hogy tiszta energiát szerezzünk, és hatékonyabban használjuk fel az energiákat, és ehhez a kutatás, fejlesztés, kell biztosítani, például a Horizon programban. Itt ülnek a jelentéstevők, árnyék jelentéstevők. Tehát fontos az iparpolitika, és van egy teljesen új fejezet, mégpedig az, hogy hogyan tudjuk az előttünk tornyosuló kihívások megoldásának szolgálatába állítani a kutatást és a fejlesztés, hiszen a Horizon program már most is keresi, hogy hogyan lehet az elmélyített kutatásban felmerülő eredményeket alkalmazni. Persze a szereplők, a tagállamok, az egyetemek, a kutatóközpontok, a helyhatóságok, a kormányok mind felhasználhatják a horizonban rejlő forrásokat. Köszönöm mindenkinek a pódium vita résztvevőinek és a felszólalóknak a mai vitát, a mai aktivitásokat, és biztos vagyok bennem, hogy a felvetéseinket a titkárság is megszívlel, és mindenkihez eljuttatja. Köszönöm még egyszer a litván elnökségnek, és köszönöm, hogy eljöttök. Dar kartą ačiū gerimo kolegė ir, na, iš tikrųjų šiandieną. Még egyszer köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy nagyon termelékeny és sűrű napunk volt. Szeretnék összetett mondani a tolmácsoknak is, akik segítettek nekünk a felszólalások lefordításában. Köszönöm. Összefoglalva, mindegy, hogy mennyi időt beszélünk az energiáról, mennyi eszmecserét folytatunk a megülő energiaforrásokról, az atomenergiáról, mindettől függetlenül jövő héten karácsony van. Mindenki felállítja a karácsonyfát otthon. Mindenkinek nagyon boldog karácsonyt kívánok, és nagyon kellemes ünnepeket.